La Presidente. Colleghi, la seduta è ripresa. Akkor ö, folytatjuk az ülésünket, kedves kollégák. az anyagot, a jegyzőkönyvet kiosztottuk, ha észrevételek nincs, akkor ezt elfogadottnak tekintjük. Most pedig rátérünk a napi rend következő pontjára, az bankunióról és az egységes felügyeleti rendszerrel kapcsolatos vitára Tyson és Gigold jelentések következnek. Először is négy percben Tyson asszonyt hallgatjuk meg. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr, kedves kollégák, csak konkrét eredmények